So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kedves kollégák, folytatjuk a gazdasági bizottság ülését, és köszönjük a foglalkoztatási szakbizottság kollégáinak együttműködését. Nyolcadik napi rendi pont a fedezett kötvények pán-európai keretének létrehozásáról Bent Lukéja szó. Köszönöm szépen! Elnök úr, mégiscsak németül szólalnék fel. Den Kopfhörer aufsetzen kann. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken. Először is meg szeretném köszönni az árnyék jelentéstevőknek és a többi kollégának azokat a módosítókat, amelyeket benyújtottak a jelentésemhez. Köszönöm a kellemes munka klímát, amelyet, amely itt kialakult fontos megalap, megállapítani, hogy nagy az egyetértés közöttünk a tekintetben, hogy nem akarjuk a jól működő kötvénypiacok zavarát, nem akarjuk ezt zavarni akkor, amikor a kötvénypiacok páneurópai keretének létrehozásáról gondolkozunk. Er, ennek szellemében jött létre a jelentésem, tehát nem arról van szó, hogy tiltani akarnánk bármilyen terméket a piacon, sokkal inkább arról van szó, hogy azon keretfeltételeket határozzuk meg, amelyek meghatározzák, hogy melyek azok azok a termékek, amelyek a legmagasabb szabályozói preferencia kategóriájába kerülnek, amelyek fedezett kötvénynek tekinthetők az európai szabályok alapján. Erről szól a véleménytervezetem, és jelentéstervezetem, és erről szólnak a módosítók is. Jelzem, hogy nem a már kiadott kötvényekről szól ez a tervezet, hanem egy új jogszabály tervezetről, amely az újonnan kiadott fedezett kötvények páneurópai kereteként értelmezhető, a már a piacon lévő kötvényekre tehát <laughs> nem vonatkozik. Glaube ich sind dort im Wesentlichen drei Punkte. A módosítók során három pontot szeretnék kiemelni, amelyekről vélemény különbség mutatkozik a kollégák között. Egyrészt a fedezett kötvények között, amelyekre ugye a legmagasabb szabályozói preferencia vonatkozna, másrészt a European Security Notes-ként a jelentésebben nevezett másfajta pénzügyi termék között mutatkozó összekülönbségekről van vita, amelyek szintén fedezett kötvénynek számítanának. De erre is vonatkozna a preferencia, szabályozói preferencia, de nem a legmagasabb szabályozói preferencia. Nos, ezen utolsó eszköz tekintetében hatalmas vita van közöttünk a tekintetben, hogy mi tekinthet, mi definiálandó ISN-nek, illetve fedezett kötvénynek. Én azt hiszem, hogy a meglévő vagyonosztály jogról érdemes elgondolkozni. Úgy gondoltam például, hogy itt az állam kötvények vagy jelzáló kötvények eh, tartoznának ebbe a kategóriába, de egyetértés van a tekintetben, hogy az infrastruktúrális hitelek és a KKV hitelek az ISN-nek osztályába tartoznának. Ezt még eh, az árnyék jelentéstevő ülésen tisztázzuk. Verseny szempontokról is el kell gondolkoznunk, többek között, hogy a CRR-ben előnyösen kezelt hajókkal hogyan bánnánk még, a más közlekedési eszközök, például a, a vonat vagy a repülő nem preferenciálisan kezelt um, a CRR alapján. Én magam egyéb iránt a hajók irányában való versenytorzulást torzulást tapasztalok. Ugyanakkor a hajókra kivetett fedezett kötvények kevésbé likvidek, mint mondjuk az állam kötvények, vagy pedig a jelzálog papírok, jelzálog hitellevelek. Ilyen módon tehát az LCR, a Liquidity Coverage Ratio tekintetében érdemes ezeket átgondolni. A másik pont, pedig a futamidők hosszabbítására vonatkozik, különösen a conditional pass-through és a soft bullets tekintetében. Itt javaslatom az, hogy a soft bulleteket engedélyezzük, de egy évre. És arra biztosok a bizottságot, hogy a soft bulletek tekintetében ne a kibocsátó saját értékítéletére hivatkozzon, hanem a egy struktúrát, struktúra kialakítását a felügyeleti hatóságra bízza. A soft bulletek ezen felül, ez is egy felvetés, bizonyos makrogazdasági megfontolások alapján figyelembe vehetőek. Én ezt problematikusnak tartom, hiszen itt meg kellene határozni, hogy mely makrogazdasági feltételek elegendőek és melyek nem, erre nem igen van lehetőség. Ez felül pedig problematikusnak tűnik, hogy a kibocsátó kockázatát um, átruházzuk um, a vásárlóra, hiszen ez olyan szisztematikus uh, bozót tűzhöz vezetne, amelyet nem akarunk, um, amelyet ki akarunk küszöbölni. A értékelési módszerről is vita van egyes képviselők között. Fontosnak tartom, hogy itt ne csak a nominális értékre koncentráljunk, hiszen vannak olyan vagyontárgyak, amelyek eh, esetleg jelentősen a nominál érték alatti piaci értékkel rendelkeznek, ezért javaslom, hogy a piaci értéket vegyük figyelembe. Egyébként egy szimmetrikus ösztönzőt támogatnék annak érdekében, hogyha a piaci érték meghaladná a jegyzett értéket, akkor ezzel csökkenthető. Vegyük figyelembe, és ezzel a kollaterizációt pedig csökkentsük. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most pedig az árnyék jelentést kapnak szót. Rózáti képviselő, tessék. Thank you, Chairman, and let me express my thanks to... Köszönöm szépen, és köszönöm Luke úrnak is a jelentést. Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy legyen a fedett értékpapíroknak egy európai piaca, egy nagyon jó elképzelés, nagyon gyorsan fejlődik ez a piac, és látjuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak a nemzeti szabályzások között, és nagyon fontos az, hogy ezek a fedezett kötvények egy európai piacon mozoghassanak. Másrészt a, ezen az anyagon végzett munkálatok érdekében még korai lenne döntéseket hozni, konkrét döntéseket hozni. A háttérinformációk hiánya miatt. És bármilyen változás lenne, szerintem még korai a helyzet ezeket alapvetően végrehajtani. Tehát mindenképpen szükségünk van a fedezett kötvény eh, átfogó vizsgálatára, hogy a javasolt változások hogyan, milyen hatással lennének a piac bizonyos szegmenseire. Úgy gondolom, hogy esetleg folytatnunk kellene a szoros együttműködést ezen a téren az Európai Bankhatósággal, hogy több evidenciánk legyen, hogy tudjuk, hogy ténylegesen milyen piaci hatásokkal számíthatunk majd. Tehát a elvalapú megközelítést alkalmazunk, ez pedig nem jelent egy teljes harmonizációt az egész Európai Unióban. De azonban mindenképpen bizonyos szabályokat, alapszabályokat lehetne alkalmazni, amelyek az egész Európai Unióban érvényesek lennének, de azért helyet hagynak nemzeti megoldásoknak is. Azon a kiinduló pontot hangsúlyoznám, hogy számos nemzeti piacon látjuk a fedezetkötvény kereskedelmet különféle megoldásokkal, és a fedezetkötvény piac eddig nagyon jól működött több éven keresztül. Tehát, hogyha valami jól működik, akkor nincsen közvetlen oka, hogy megváltoztassuk. És hogyha meg akarjuk változtatni, akkor pedig eh, igenis eh, megbízható vizsgálatokra, tanulmányokra kell hagyatkoznunk, hogy eh, hogyan változhat meg a helyzet jóról jobbra. Tehát ezek az általános megjegyzéseim, és köszönöm a fedezett kötvény definícióját is. Tehát pillanatnyilag nincsen megfelelő fogalom meghatározásunk, megvan az úzus, a gyakorlat, és ez a kiinduló pontunk most. Lukke úr azt javasolja, hogy csak is olyan esetben használjuk a fedezett kötvény kifejezést, amely az 1 9 terjedő cikkeknek megfelel, a CRR értelmében. És ez viszont nagyon lecsökkenteni a fedezett kötvények számát. És, és igazából a biztosítók kötvényei nem is tartozhatnának ide. És itt az 1-től 9-ig terjedő cikkekben eh, látjuk azokat az eszközállományokat, amelyekre vonatkozhat ez a fogalmeghatározás kötvény. Tehát uh, itt például, hogy egy példát mondjak, tehát igazából kormány, tehát igazából államadóságot ne lehessen fedezett kötvénynek nevezni, és például a hajókra felvett kölcsön, hiszen a hajókra felvett kölcsönök nem olyan jók, mint például a jelzálogok vagy az államadóságok. De, ahogy említettem, bizonyos országokban hajókat is használnak fedezetként. és itt például van a Franciaországban lakhatási hitelek, akkor PPP hitelek. A piacnak ezek a szegmensei jól működtek eddig, és én mindenképpen olyan megoldásokat javasolnék, ami nem rombolja szét a jól működő jelen technikákat. Luke úr javaslata prémium kötvényekként kezelni a fedezett kötvényeket, amelyek megfelelnek a CRR fogalom meghatározáson. Véleményem szerint például a lakhatási hitelek is ide tartoznak, és itt például az európai értékpapírok is ide tartoznának. Én három kategóriát különböztetnék meg. Az első a prémium fedezett kötvény lenne, amelyet Luke úr javasolt, a másik a jelenleg definiált fedezett kötvény lenne, a, és, tehát ezek megfelelnek a CRR-re egyről kinezi terjedő cikkeinek. És most még két megjegyzésem lenne, tehát a kiterjesztés, tehát az érvényességi, a lejárat kiterjesztése, tehát a biztosítóktól a befektetőknek, tehát szerintem itt a befektetőknek több esélye lenne, de jó lenne, hogyha több ilyen kiterjesztés lenne, és a kiértékelési módszerek tekintetében, amikor kiértékeljük itt a hozzáadott értéket, különféle gyakorlatok vannak a különféle országokban, és ezt hagyjuk a nemzeti jogalkotásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ne húzzuk el túlságosan a megbeszélésünket azért, mert az előbb csúszás volt. Tehát akkor most köszönöm. Átadom szót. Köszönöm. Én is szeretnék köszöntet mondani a jelentéstevőnek. Nagyon jó együttműködést tanúsított az újrafogalmazással, vagy a kompromisszumok ki, a kitárgyalásával kapcsolatban. Most azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy alapelveken, eh, alapelvekből induljunk ki. Eddig ez a rendszer jól működött, Én azt gondolom, hogy nem szigorú kézzel, nem szigorú kézzel kell hozzáfogni ehhez, az eddig, eddigi megállapodás, eddigi jogszabályokat kell végrehajtani. Szerintem többet nem szabad a szabályoktól elvárni, mint amit a piac kér. Az alapvető kompromisszum az lenne, hogy ami a piacon jól működik, az most már legyenek, az már most legyen európai jogszabályként, vagy játékszabályként kódolva. Tehát, hogyha valami bevált egy tagállamban, azt fontoljuk meg. Nézzük a módosításokat. A frakcióm két módosító terjesztett be, ez kapcsolódik ahhoz, amiről már beszéltünk. Egy, a fedezeti kötvények. Úgy gondolom, hogy mindegyiknek a USIC elveit teljesíteni kell. Illetve nagyon fontos az, hogy azok a köt, fedezeti kötvények, hogy ezek a kötvények, amelyek megfelelnek ezek az alapelveknek, vagy követelményeknek, kapjanak preferenciális elbánást. Nos, én nem kapcsolnám ezt a témát a tőke, tőke elvárásra vagy tőkeigényre vonatkozó rendelettel, mert azt gondolom, hogy az nem tenne jót a kibocsátóinak. A bizottság nemrégiben jelentette meg egy tanulmányt, ami szintén ezt húzza alá. UCITS-nek megfelelő, UCITS szabályoknak megfelelő fedezeti kötvényekre van szükség, és nagyon meg kell nézni azt, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni ezeknek a kötvényeknek. Szerintem preferenciális eljárás kell adni. Tudom, hogy vannak olyan dolgok, amit a jelentéstevő nem igazán szeretne elfogadni, de hadd mondjam, mert azért vannak olyan tagállamok, ahol ilyesmiket már bevezettek, de azért értem én a jelentéstevő érveit, de miért is ne a bizottság dönteni ezt a vitás kérdést. Jelenleg folyik a vita, elmondhatjuk az érveinket, de mondom, a kérdés még nyitott. Bár ez lehet, hogy nem tetszik a jelentéstevőnek. Aztán futamidő. Szerintem ezt korlátozni kell, és erről legyenek jogszabályok, Németország, Luxemburg, Ausztria és Spanyolország esetében változik a helyzet, más országokban az úgynevezett soft bullet jelenti a bevált, jelenti a gyakorlatot, szeretnénk, hogyha megfelelő feltételek mellett lehet, hogy le, megfelelő definiált feltételek mellett lehessen a futamot megváltoztatni. van egy olyan módosító, amelyek ezeket kizárná, mert hogy ezek nem jelzálogok. Ezt nem értem igazából, a logika. Hogyha Franciaországban erre már van gyakorlat, ugye a piac 30-40%-án e, e, ez működik, de hogyha ez működik, akkor miért kell ezt megváltoztatni? Ami működik, az békén kell hagyni. A francia piac ilyen, így működik, Szerintem nem szabad második helyre szorítani a piacot, hogyha működik a piac, akkor ebből kell kiindulni. De természetesen érvényes érvei vannak a jelentéstevőnek. Aztán vannak olyan módosítók még, amely arra vonatkozik, hogy a cover pool eszébe mi tartozik bele. A CPA-k nagyon jól működtek együtt, lehet, hogy ez 30-40 százalékos piaci részesedéssel bír, Miért gondoljuk azt, hogy ezzel gondok vannak? Mi a baj azzal, hogyha hajó, hajók van, hajó van a kötvények mögé? Köszönöm szépen! Bíring asszony követi, Bírnik asszony követi. Köszönöm szépen, Kóra nevében szólalok föl, aki ma nem tudott eljönni. Kóram, kollégám, megköszöni az előadónak a tervezetet is, kompromisszumos módosítókat, melyek figyelembe veszik Kóra néhány javaslatát. Fontos kiemelni, hogy a fedezett kötvények piaca jól működik egész Európában, és a nemzeti <clears throat> keretrendszerek már régen működnek. Hollandiában egy 2015-ben eh, hajtották végre a törvényi feltételek át, áttekintését és modernizálását. Ugyanakkor, ha lehetséges, akkor egy még integráltabb európai keretet kell létrehozni a fedezettel rendelkező kötvények számára. Itt az EBA által meghatározott legjobb gyakorlatokat kell figyelembe venni, hiszen az EBA 2014-ben a fedezett kötvényekről jelentést készített. Az EBA, az Európai Bankhatóság javaslata az ellenőrzést a magas szintű normákra és a legjobb gyakorlatokra kell építeni, figyelembe véve a meglévő nemzeti szabályozásokat, anélkül, hogy ezeket megzavarnánk. Minden jogrend sajátosságát figyelembe kell venni úgy, hogy a rugalmasságot is biztosítsák. És szükség, a fölösleges adminisztratív terheket el kell kerülni. Az ESN, a European Secured Notes tekintetében a kollégám ö, helyesnek tartaná, hogy a bizottságot egy hatástanulmány elkészítésére bízzuk, vel bízzuk meg. Ez segítene abban, hogy megállapítsuk, hogy az ESN-ek valóban haszonnal járnak-e, és ugyanakkor nem veszélyeztetnék a hagyományos fedezete rendelkező kötvények piacát. Az ALDE árnyék jelentéstevője nyílt eszmecserére számít, ennek, ennek elébe tekint, és szívesen folytatja a munkát. Viagas képviselő Gua nevében tessék. Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Meg szeretném köszönni az előadónak a munkáját. Mi is nyomon követjük a fedez, fedezete rendelkező kötvényekről szóló munka vitáját, a munkát magát. Mi is úgy gondoljuk, hogy a működő rendszereket meg kell őrizni, nem szabad megzavarni. És fenntartásaink vannak egy új, új kötvénytípus az ESN létrehozása kapcsán. Hiszen ez egy hibrid instrum, instrumentum volna. Ez a fedezettel rendelkező kötvény és az egyszerű kötvény közötti ilyen köztes instrumentum vagy eszköz volna. Ráadásul ez egy európai eszköz volna, ezért lehet, hogy a piac megfelelő biztosítékkal úgy tekinten arra, hogy megfelelő biztosítékkal rendelkezik, és ilyen módon fölértékelni csupán az európai jelző okán ezt a papírt. Ez az egyedüli kérdés, amelyben véleménykülönbség van közöttünk, ugyanakkor minden más kérdésben közelednek a vélemények, hogyha a fedezette rendelkező kötvények sikeresek lennének, akkor ez nagy hatszonnal járna az egész pénzpiacok tekintetében. Köszönöm Sven Gigold a zöldek nevében. Elnök úr, csak nagyon röviden, mit mikrofon nélkül mondja. Sven Gigold, tehát köszönöm elnök úr, csak nagyon röviden. Köszönöm én is a kitűnő együttműködést, az együttműködős az előadónak. Az itt eh, elfoglalt alapirányultsággal egyetértünk. Jelesül, hogy azt mondjuk, hogy ez a piac idáig jól működött, tehát minden európai szintéren hozott döntésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy ne nagyobb kárt okozzunk, mint, mint hasznot hozunk, de ugyanakkor az is célra vezető, hogy eh, a tőkepiac egységére is figyeljünk, éppen ezért üdvözlendő, hogy a bizottság és az EBA ezzel kapcsolatos intézkedéseket nyújtott be. Helyesnek tartanánk, hogy egy alapvetően pozitív hozzáállással rendelkezzünk, Ugyanakkor, hogyha az európai egységi akarjuk létrehozni, akkor figyelni kell arra, hogy a meglévő normák, legmagasabb szintű normákat ne vizezzük föl, hanem ezek szerint hozzuk meg az európai kereteket. Ezek az a vezérelvek, melyek bennünket vezetnek. Egy-két részkérdésben van vita közöttünk összességében osztjuk az előadó azon aggájait vagy fenntartásait, hogy a CRR ben lévő kritériumok során egy egyoldalúság jelenik meg. Felmerül a kérdés, hogy valóban a hajókat joggal helyezzük-e ilyen prioritásos helyzetbe. Persze, ez lehet, hogy ez a legbiztonságosabb ágazat, de ugyanakkor az, hogy nem, este, nem esett ki a fedezet még idáig üdvözlendő, de összességében ezzel mégiscsak torzítjuk a piacot. Ezért, ami pedig az ALDE javaslatát illeti, hogy az ESN-ről először egy hatástanulmány készítsünk célra vezető. Másodszorban a piaci áron való értékelés kérdéséről mondanék valamit. Ebben a ter- ezen a területen ez nem bevett a piaci értékel, értéken való értékelés nagyobb bürokratikus ráfordítást igényel, drágába teszi a terméket, amely termék idáig viszonylag egyszerű volt és jól működött. Nem arról van esetleg szó, hogy a különböző állampapír piaci érték kiszámítását és a kiszámítás keretébe vonjuk be. Nem akarok persze gonoszkodni Bent Lukével, de felmerül bennem az a lehetőség. Úgy gondolom azonban, hogy ezzel ne éljünk. Összességében pedig biztos vagyok benne, hogy sikerül majd jó kompromisszumot kikovácsolnunk. Köszönöm szépen. Fonstorti asszony nincs itt, úgyhogy most Anemans úr kap szót az ENF részéről. Luca kollégának viszont látást kell mondanom, mert most már hollandul fogok beszélni. A javaslat Üdvözlöm ezt a javaslatot. Mondhatni, hogy fedezett támogatást biztosítok a fedezett kötvények eh, javaslatára. Az önkéntes konvergenciára vonatkozó javaslatot támogatom, de hogyha megnézem az módosítókat és a kompromisszumokat, megállapíthatom, hogy itt mégiscsak az Európai Bizottságnak akarnak nagyobb befolyást adni, és a tőkepiaci uniót akarják kiterjeszteni. Ezt meg nem támogatom. Ugyanakkor a definíciók segíthetnek abban, hogy hely, javítsák a helyzetet, és számolhatunk azzal, hogy egy olyasfajta változás, pozitív változás történik a piacon, amely ö, célra vezető lehet. Most mi azonban úgy látjuk, hogy rossz irányba mozog a helyzet, ilyen módon tehát nem tudjuk támogatni ezt a tervezetet. Pervans Berez kérte a szót, de egy percben kap szót, hiszen még a bizottság is fel akar szólni, aztán a Bent Luke kap szót, és 12-ig volt foglalva a tolmácsolás. Köszönöm szépen, elég sok minden elhangzott már, én három dolgokra térnék ki. Nem lehet abban kiindulni, hogy a piacot akkor kell megtartani, ha jól működik, és azon tagállami gyakorlatok, amelyek eh, nem eh, felelnek meg annak az elképzelésnek, ami abban az országban él, ahol, eh, ahonnan származik a jelentéstevő, szerintem ez egy, egy, meg, egy jó megoldás. A fedezettel rendelkező kötvények esetében, most hazámban egészen máshogy néz ki a piac, szerintem meg kell tartani ezt a típusú, a piacnak ezt a részét, mert soha nem volt vele gond. Aztán államadóság kérdése. Nos, a finanszírozás feltételeit úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban attól félek, hogy egyre bonyolódik a helyzet, pedig egyszerűsíteni kéne a feltételeket. Gold felvetése. A nominális értékről áttérünk a piaci értékre. Talán hasznos lenne egy tanulmányt végrehajtani. A piacok gyorsan változnak. Azt mondta jelentéstevő, hogy ez bizonyos esetben érdekes lehet, de hát ott van a, a spekuláció kockázata, erre is oda kéne figyelni. Köszönöm. Merci bien. Köszönöm. Most pedig örömmel adom meg a szót a bizottságnak, Didier Milleron úr következik. Köszönöm, elnök úr! Üdvözöljük a jelentés tervezetet. A fedezete rendelkező kötvények esetében ugye már egy ideje folyik a vita, az EU bank szektorának finanszírozásáról van szó. A jelentés is kimondja azt, hogy a harmonizációnak vannak pozitívumai, de ez nem szabad, hogy befolyásolja a tagállami modellek működését. Nemrégen megjelent egy tanulmány, aminek egyik végeredménye az, hogy a harmonizált keret előnyei messze fontosabbak, vagy messze nagyobbak, mint ennek a költségei. Tehát alapok, alapelvekből kell kiindulni. Meg kell nézni, hogy milyen előnyei, pozitívumai vannak a tagállami rendszereknek. Ez az önök jelentésében is olvasható és jövő héten meg fog jelenni egy félidei elemzés a tőkepiacról. Nos, kétféle fedezetre rendelkező kötvény rendelkez, létezik. A UCITS-nek megfelelő, illetve a preferenciális, prudenciális elbánásnak megfelelőek. Ez egy elég jó struktúra. A legbiztonságosabb kötvények kapják a preferenciális prudenciális elbánást, és bár ugyanilyen kitételeknek nem kell megfelelni a másik kategóriának, de ezek is fedezettel rendelkező kötvénynek számítanak. Például a USITS alapú biztonságos beruházások esetében, vagy a bankok esetében. Tehát úgy gondolom, hogy óvatosnak kell lenni, mielőtt ezt a rendszert megbolygatnánk, mert ez hatással lehet a piacok működésére is. A félidejű a félidejű elemzésnél meg fogjuk azt is vizsgálni, hogy az, a, hogy az új hogy az új intézkedések milyen módon vannak hatással a ö, piacra. Hogy a Safe Bullets milyen hatással van a piacra, ez is nagyon fontos kérdés, mennyiben változtatja ez, ez meg a kibocsátó viselkedését hogyan lehet ennek segítségével jobban kezelni a nehéz piaci helyzeteket. Jelenleg erre nem vonatkozik EU-s jogszabály, de ezeket használják, így aztán úgy gondoljuk, hogy megfelelő keretet szabjunk a szép buleteknek is. Még egy gondolat, elnök úr, üdvözöljük a jelentést, illetve a mai vitát ez mindenképpen megfontolásra kerül, majd elhangzottak megfontolásra kerülnek, amikor döntést hozunk. Mindenképpen óvatosan kell gondolkodnunk, óvatosan kell haladnunk, és nem szabad, hogy ezt a banki finanszírozási forrást megzavarjuk. Önök, köszönöm szépen. Most pedig a jelentéstevő következik. Még egyszer kérem foglalja össze a helyzetet. Uh, Angolul beszélek most, mint mindenki ezen az ülésen. Szeretnék megköszönni mindenkinek mindent, aki részt vett a vitában, a megjegyzéseket, javaslatokat, amelyeket hallottunk, és röviden szólnék három pontban. Először is Rozáti úr javaslata, tehát a három szintű megközelítés a fedezett kötvények esetében. Szerintem itt kompromisszumot tudunk majd kötni, hiszen ahogy a bizottság felszólalója említette, már két lépcsős a rendszer, és itt a név is fontos, tehát uh, itt a két szint között eh, nem teljes az átfedés a fedezett kötvény elnevezéssel. Tehát meg kell néznünk, hogy uh, hogyan folytatjuk a megközelítést. A CRR tekintetében a hajókon elgondolkozhatunk, és egyéb fedezeten. Tehát én itt nem látok tényeket. A francia lakhatási garanciák tekintetben benyújtottam egy módosítót, és ez már része lesz a kompromisszumnak, amelyről beszélünk. Tehát én, nekem tetszik ez a rendszer, És de szerintem a jelzálogokat is használhatjuk. Tehát igazából itt nem szeretném a CRR definíciójából kivonni ezeket a dolgokat a külső, tehát illetve elnézést, a meghosszabbított lejárati határidők. Szerintem itt volt egy olyan érv, hogy ha ezek jól működtek, akkor miért változtassuk meg? Hiszen 2010-ben is elhangzott, hogy ha jól működik ez az értékpapírpiac, akkor miért változtassunk? És el kell gondolkoznunk itt a rendszer szintű kockázatokról, ahogy már említettem, és minden, amit most ebben a jelentésben kifejezésre akartam juttatni, az megfelel a fedezett kötvények definíciójának. És ezt pedig mindenképpen meg kell határozni. Azt is tudnunk kell, hogy jó-e a lejáratokat meghosszabbítani a makrogazdasági fejlődések tekintetében. És szerintem ez mindenképpen egy jogos megjegyzés. És az árnyék előadók megbeszélésén ezt tisztáznunk kell. Tehát a hatástanulmány, ahogy valaki, illetve az Alde, Aldés kolléga említette, ez egy jó dolog lenne, hogy bizonyos dolgokat megnézzünk, amelyek ellentmondásosak, tehát ez egy kezdet, ez nem egy jogalkotási jelentés, tehát itt nem akarunk bizonyos dolgokat megszabni a jogalkotásnak, viszont aggájaink vannak itt a meglévő problémák kezelésével. De nem, igazából nem látok nyomás sem, tehát az idő sem szorít minket, de legyünk tudatában annak, hogy a piacon a fejlődés máshogy is alakulhat. Tehát a fejlődés mindenképpen halad. Az ESN-re vonatkozik az utolsó megjegyzésem. Tehát szerintem ez egy esély a vállalkozók számára, hogy finanszírozzák a befektetési projektjeiket olyan esetben, ahol most nem alkalmazhatnak bizonyos intézményi megállapodásokat, olyanokat, amelyek más projektek számára kedvezők voltak. Tehát például Durikorsz intézményeket, vagy bizonyos közintézmények. Tehát az értékpapírosítás is lehetne egy módszer, tehát ez az ESN eszköz a vállalkozók számára esélyt kínálhatna, akik nem rendelkez, nem felelnek meg a fedezett kötvények előírásainak. És a piacon pedig ezeket használnunk kellene. Tehát ennyit szóltam volna, és gondolom, hogy igazából már nagyon túlléptük az időnket, mennem kell az árnyék előadókhoz. Tehát délután folytatjuk az árnyék előadókkal, hogyha itt vannak, és akkor ott nem lesz szükségünk tolmácsolásra, és köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy tovább maradtak. Június 19-én szavazunk az ECOM-ban, július 30-án a plenárison, nincsen egyéb a következő ülés, június 8-a, 9-től 13.30-ig az ülést berekeztem.